képviselő asszony, illetve a külügyi szolgálat még mindig próbál mindebből valamit kihozni. Ha közösen fellépünk, akkor van esélyünk, de ha csak úgy teszünk, mintha közösen lépnénk fel, nem lesz esélyünk. Köszönöm. Köszönjük szépen Fleckenstein úrnak. Belder úr kap most szót egy percre. mevrouw de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök asszony. európai állásfoglaláshoz diplomáciai egység szükségeltetik. Viszont úgy tűnik, hogy ilyen nincs. Róma és Párizs eltérő érdekeket képviselnek, két teljesen különböző oldal támogatnak, különböző katonai csoportosulások mögött sorakoznak fel. Még az olasz kormányon belül is úgy tűnik, hogy nincs egyesség. Az olasz kormány erősen megosztott, és ebben nagy veszélyt látok az EU vonatkozásában. A katonai milíciákat Törökország fegyverzi föl többek között, ezért nagyon fontos, hogy egyfajta containment politikát vezessünk be Európa részéről. Ezt szerettem volna még elmondani Moherini asszonynak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Claude Morász következik egy percben. Elölnök asszony, kedves kollégák, természetesen Ayala Sender úr asszony és a többiek is nagyon pontosan leírták a helyzetet. Az elnök asszony azért jött, hogy elmondja, hogyan lehet ezzel a sürgető helyzettel felvenni a küzdelmet, hogy lehet erre megoldást találni. Penelli asszony is erről beszélt. A kérdésem az, hogy mi a következő lépés? A Sofia műveletet szeretnék kiterjeszteni esetleg? Van-e a rugalmasságnak tere? Tudunk-e módosítani a megközelítésünkön, hogyha rosszabbá válik a helyzet? Ayala Sander asszonyt is említettem, az menekült táborokat, Tudom, hogy ön is foglalkozik ezzel, nem vádaskodásról, hanem közös munkáról van szó, de több ezer menekült van még mindig ezekben a fogolytáborokban, és ez a válság, a látogatásaink ezt bizonyítják, csak rosszabbodhat a politikai feszültségek nyomán. Van-e rugalmasság a megközelítésünkben, és a Sofia művelet ezzel kapcsolatos helyzetre szeretnék rá kérdezni. Köszönöm szépen, Moraes úr. Jurek úr következik egy percben. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a libiai tragédia újabb fordulójával találkozunk, egy újabb fejezettel, ebben az óriási tragédiában, amelynek a neve arab tavasz. A következő bizottság számára is bizonyára fejtörést fog okozni ez az ügy. A mi feladatunk az, hogy a különböző politikusaink munkáját különböző kritériumok alapján méltassuk. A tényszerű értékelés nagyon fontos, de nem szabad összekeverni az álmodozással. A demokráciáért fogunk küzdeni addig, amíg még lábon van az utolsó libiai. Köszönöm szépen, Jurek úr. Kienge asszony, egy percben. Grát. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Most nem lehet megosztottnak lenni Líbiával kapcsolatban mindenkinek fel kellene vállalni a saját felelősségét. Az európai intézményeknek, a nemzetközi szervezeteknek, a nemzeti kormányoknak. Sürgős a helyzet, és mindannyian hozzá kell járulnunk arra, hogy tartós politikai megoldás szülessen, amely hosszú távon a békés, stabil megoldást kínálja, illetve az ország újraépítését katasztrofális a helyzet az iskolák, a kórházak, a menekülttáborok vonatkozásában. Nagyon sokakat bebörtönöztek, veszélyes a helyzet. Ezen kívül nagyon sok nő, gyermek nincs nemzetközi védelem alatt. Ezen kívül vannak, akik úgy gondolják, hogy ez biztonságos ország úgy gondolják, hogy megfelelő választási érvez. Felelősséget kell fölvállalnunk, ami pedig a Szofia műveletet illeti. Líbia biztos országnak tekintendő? Kérem, válaszoljanak erre a kérdésre. Köszönöm. Köszönöm. Alfred Szent következik. Tisztelt elnök asszony! Az európaiak feladata az, hogy érdeklődjenek Líbia és a líbiai nép jóléte iránt. Nem az olaj a fontos, nem az, hogy ki kezében van a, az ásványkincsek, az afrikai ásványkincsek zöme. Először is meg kell az alapdolgokban egyeznünk. Ami Európát illeti, a legfontosabb az, hogy Líbia ne legyen a terrorizmus fészke nagyon fontos a stabilitás. Ami a libiai ügyekbe való beavatkozást illeti, ez már nem vezetett jóra. Azonban az európaiaknak fel kell vállalniuk felelősségüket, és Líbiában mindenkinek meg kell adni a hangot, akinek erre szüksége van, és aki jóra törekszik. Nagyon fontos, hogy a nemzeti intézmények újra felálljanak, és azokat az erőket kell támogatnunk, akik készek az egységre, biztonságra és a stabilitásra ebben az országban. Ez alapvetően fontos, hogy megfelelően működjön a libiai társadalom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kati Piri következik egy percben. Köszönöm szépen. 147 ember és több százezres nagyságrendben vannak fedél nélkül emberek. Az elmúlt hónapban Haftar tábornok majdnem megegyezésre jutott, április 4-én azonban a tábornok egy déli, nagyon sűrűn lakott területet mégis elfoglalt. Ő úgy gondolja, hogy nyomást tud gyakorolni ezáltal a tárgyalóasztalnál ülőkre. Hát ezt nem tolerálhatjuk. A béke folyamatot totálisan figyelmen kívül hagyja Haftár, polgári áldozatok nem nagyon zavarják, és az sem, hogy egyre többen zár, hagyják el Líbiát, és a terroristák lassan újra megvethetik a lábukat a területen. Fel kell szólítanunk az országot, hogy vessen véget ennek a trendnek, és az ENSZ-nek és az EU-nak is a béke folyamatban kell részt vennie. Köszönjük szépen, de az elnök. Most a spontán felszólalások következnek. Nem tudom, hogy ki kér szót. Egy percet fog mindenki kapni, mert egy nagyon hosszú napi rend van előttünk. Faria úr kap szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A libiai katonai eszkaláció súlyos könyv gazdasági, humanitárius következményekkel jár, és biztonsági következményekkel Európa számára. Sokan elmondták már, hogy sokan azzal érveltek, hogy Líbia biztonságos a migránsok visszatérése szempontjából. A tagállamok érdekei megakadályozzák, hogy közös álláspontot alakítsunk ki, és hogy elősegítsük a tárgyalások kezdését, ami alapján biztonságot lehetne biztosítani a líbiaiaknak. Köszönöm szépen, Faria úr. Anna Gomes következik. De úgy látom, nincs itt. Akkor tovább léphetünk. Patricia Rolando következik. Olkaa hüve. Tessék. Merci. Madame la haute représentante, la situation en Libye est des plus... Köszönöm szépen, főképviselő asszony. A libiai helyzet igen aggasztó. Több mint 500-an haltak meg, több tízezren megsérültek, és tízezer embernek kellett a Haftar tábornok féle támadás óta elhagynia otthonát. Az ENSZ béke erőfeszítéseit is megcsúfolta ez a támadás. Annak ellenére, hogy bizonyos tagállamok felelősek is a helyzetért, Franciaországra, Olaszországra gondolok, ez Haftar tábornok kezére játszik terrorista csoportok is léteznek ki Líbiában, és ez gyakorlatilag az iszlamisták már az ISIS malmára hajtja a vizet, ez az új konfliktus. Nagyon fenyegető a helyzet, vissza kell ülni a tárgyalóasztalhoz, békés megoldást találni a további vérfürdő elkerülése érdekében. Köszönöm szépen, Lelond kolléga. Bill Etheridge következik. Thank you. Libya and the whole Arab Spring. Líbia és az egész arab tavaszi arab tavasz folyamat tulajdonképpen jó lecke arra, hogy az általunk meg nem értett nemzetekbe, ha beavatkozunk, az sokkal kevesebb jót hoz, mint rosszat, sőt, káoszt generál. Nagyon sok menekültet, áldozatot, hát ki nyer ebből? despoták emelkednek föl, terroristák nyernek teret bombákkal, nem tudunk megoldásra jutni. Csak rosszabb lesz a helyzet, romlik minden. Ne, nekünk sem, segítenünk kell az embereket, támogatni, ez a fajta liberalizmus, amit mi próbálunk oda elvinni, ez nem fog működni ott. Tehát kereskedelmen keresztül és tárgyalásokon keresztül vezet az út a megoldáshoz. Köszönöm. Kiitokset edustia Etheridge. Ja sitten edustia Jiri. Köszönöm Etheridge úr. Pospisil kolléga következik. Köszönöm szépen. Nagyon figyeltem arra, amit Mahalini asszony mondott, és azt gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy csak is a politikai megoldás a célra vezető a jövőre nézvést. Haftár tábornok célja a destabilizáció, nekünk viszont úgy tűnik, hogy nincs megfelelő stratégiánk. Senki sem tudja, hogy milyen konkrét lépések lennének a helyesek diplomáciai erőfeszítéseket igyekszünk tenni, de csak bízni tudunk abban, hogy a diplomácia tényleg sikerrel fog járni. Magarini asszony is elmondta, hogy nagyon összetett, bonyolult a helyzet, és én tartok attól, hogy túl sokat beszélünk, de túl keveset teszünk annak érdekében, hogy a konfliktus megoldásához hozzájáruljunk. Egy további destabilizáció nagyon sok ezer Európa felé elinduló menekülthöz vezet, ezt pedig el szeretnénk kerülni. Köszönöm. Köszönöm, Pospisil úr. Strejovski kolléga. Szeretném nagyra becsülésemet kifejezni a főképviselő asszony és az ENSZ erőfeszítései iránt. Meggyőződésünk, hogy mindent meg kell tenni az ügyrendezés érdekében, de több ismeretre is szükség van a helyzettel kapcsolatosan. Gyakran hiányoznak a legfontosabb információk, és sok meglepetés ér minket. Nagyon sokszor nem is tudunk igazán segíteni. Úgy gondoljuk, hogy a rendelkezésünkre álló szolgálatok polgárokat jobban kell tájékoztatni, jobb minőségi információval kell ellátni, hogy következetesebb, koherensebb és hatékonyabb felépésre legyen lehetőség. Több alkalommal beszéltünk már Afrikáról, a közel-keletről és külpolitikai erőfeszítéseinkről, de nem tudom elfogadni ezt a fajta negatív meglepetést folyamatosan, és az ismeretek hiányát. Én ezért azt gondolom, hogy egyre több ismeretre, több tudásra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, Szrajevszki úr. Ezzel a felszólaló lista végére értünk. Most megadom Mogherini asszonynak a szót újból. Tessék. Köszönöm, elnök asszony, először is sajnálatosnak tartom, hogy sokan feltettek kérdést, majd elhagyták a termet, pedig szeretnék mégiscsak válaszolni a kérdéseikre. Azt is szórumorúnak tartom, hogy amikor ennyire súlyos kérdésekről ejtünk szót, tudom, hogy nem meglepő senkinek, évek óta küzd az EU és az ENSZ is ezekkel a problémákkal, illetve regionális partnereink, az Arab Liga, az Afrikai Unió. Én mégis nagyon szomorúnak tartom, hogy a ciklus utolsó ülésén több látogató van a teremben, mint parlamenti képviselő. Szerintem érdemes volna ezekre a kérdésekre a kollégáik figyelmét ráfordítani. Persze ezt megint csak azoknak tudom mondani, akik itt vannak. Köszönöm a munkánk támogatását, nem vagyunk túl könnyű heteken, éveken túl. A kiindulási pontok nem, volt, nem estek mindig egybe, de most úgy látszik, hogy egy irányba mutat az európai megközelítés és cselekvési terv. A cél, hogy stabilizáljuk az országot, és lehetőséget adjunk a libiaiaknak, az állampolgároknak, az különböző értekelteknek, szereplőknek, intézményeknek, még ha törékeny és nagyon konfliktusos intézmények is ezek, arra, hogy megtalálják a maguk módját arra, hogy egységesítsék az országot. Köszönöm a parlamentnek, hogy támogatnak ebben a munkában. Azt gondolom, hogy sok jó eredményt értünk el ebben a nagyon, ezekben a nagyon nehéz körülményekben, és úgy gondolom, hogy két dolog van, amire büszkék lehetünk. Az egyik, hogy következetesen támogatást nyújtunk az ESZ-nek és az ENSZ külön képviselőinek, mindig is nagyon számítottak az Európai Unió támogatásra politikai, pénzügyi, diplomáciai tekintetben, ott a terepen, és büszke vagyok arra, hogy a mi munkatársaink visszatértek Tripoliba, és a legutóbbi távozás után is szeretném, hogyha minél hamarabb visszatérnének, én is ott voltam az, az iroda felavatása után, és hogyha szinte normális lesz a helyzet Líbiában, lehet, hogy belátható időn belül normálisnak nem lesz mondható, de a libiaiaknak tudniuk kell, hogy az Európai Unió mindig megpróbált segíteni konstruktívan, őszintén, pénzzel, politikával és diplomáciával. Ez köszönhető a parlament támogatásának is. A második dolog, amire büszke vagyok ebben a nagyon nehéz környezetben, az, hogy meg tudtuk kezdeni ezt a munkát, és konszolidálnunk is kell ezeket a lépéseket a menekült központokkal kapcsolatosan. Ezeket az ENSZ ügynökségekkel közösen próbáljuk bezárni, megszüntetni, Szerettem volna, ha valós vita alakul ki Líbiával, eh, a líbiaiakkal kapcsolatosan ebben a házban, és nem mindig a migránsokkal kapcsolatosan. Az én első agályom az emberi életek eh, elvesztése, a politikai párbeszéd lehetőségének elvesztése, hogyha katonai konfliktusról hallok. Persze ott van a migrációs veszély is, de ott vannak a menekültek, a, akiket akiknek az életét fenyegeti veszély. Minden esetre mindenki, akiről beszélünk, emberi lény. Másodszor a líbiaiakért és Líbiáért dolgozunk, nem csak tranzitországról van szó, szomszédországról, és ráadásul országról, ami megérdemli, hogy partnertként kezeljük. Az elmúlt években az ENSZ ügynökségekkel elkezdtünk együttműködni, és az afrikai Unióval is, hogy megszüntessük a, a menekült központokat, hogy fogolytáborokat, hogy az embercsempészetnek véget vessünk, és segítsünk az IOM-nek és az UNHCR-nek, hogy 40 ezer ott ragadt menekültet menekítsenek ki az a fogolytáborokból, az UNHCR létesítményeibe, ahol védelmet kaphatnak, vagy pedig visszatérhettek származási országukba az Afrikai Unió és a tagállamai együttműködésével. Mint említettem, mindez a munka olyan kontextusban folyik, ami egyre nehezebb, egyre bizonytalanabb, mert a katonai helyzet romlik. Filippo Grandi felhívott múlt héten minden felet arra, hogy hozzáférést adjanak az UNHCR munkatársainak a menekültáborokhoz. Ezt a munkát folytatni kell, ez kulcsfontosságú. És többen feltettek konkrét kérdéseket, ami nem is annyira Líbiához, hanem a migrációval kapcsolatos munkánkhoz kapcsolódik. Örülök, hogy kaptunk ilyen munkát. Nem, az Európai Unió Líbiát nem tartja biztonságos országnak. Ezt én is megerősítettem már nagyon sokszor, és kollégáim is a bizottság részéről nem változott az álláspontunk, és a jelen körülmények között ez egyre nyilvánvalóbb. A ház bizonyos tagjai arra is rákérdeztek, hogy a Sofia művelet hogyan halad. Nem titok, önök is tudják, az én javaslatom a tagállamok felé nem az volt, hogy a hajókat vonjuk onnan ki. Én mindig szerettem volna, hogyha ott maradnak a nemzetközi vizeken, mert nagyon hatásos, elrettentő eszköznek bizonyultak az embercsempészekkel szemben hogyha 80 százalékkal csökkentek eh, a, az érkezések Olaszországba az elmúlt években, ez pontosan az egyik eh, oka ennek, ez a jelenlét, és persze tengeri beavatkozást hajó nélkül nem lehet elképzelni, Mégis remélem, hogy ezt a döntést felül fogják vizsgálni, és újra bevetik a nemzetközi vizeken ezeket az eszközöket. Ilyen körülmények között nem is csak az eretentés miatt volna, ez nagyon lényeges, hogy eretentsék az embercsempészeket a földközi tengeren, hanem azért is, hogy teljesítsék azokat a kötelezettségeket, kötelezettségvállalásokat, amelyeket az ENSZ biztonsági tanácsának állásfoglalása végrehajtása tekintetében tettünk az embargo ellenőrzése vonatkozásában, amiben nagyobb hatékonyságra van szükség, és ezt a, az haditengerészeti jelenlét tudja támogatni. Nem először mondom ezt itt ebben a teremben, nyilvánosan is elmondtam már. Úgy gondolom, hogy a hajók nélkül a Sofia művelet nem fogja tudni betölteni küldetését hatékonyan, ezért remélem, hogy ezt a döntést a tagállamok újra megfontolják, az ő felelősségük, az ő döntésük, és remélem, hogy meggondolják magukat a következő hetekben. Azzal zárnám, hogy úgy gondolom ismét köszönet jár önöknek a politikai frakció képviseletében, hogy támogatják ezt az erős felhívást és erőteljes munkát, amit ott a helyszínen végzünk évek óta, nem tegnap óta, az ensz közösen, annak érdekében, hogy libiaiak által irányított és magukénak vallott politikai folyamat folyjon az ország egyesítésére, ami visszaszorítja a katonai támadásokat, megszünteti az eszkalációt, és megoldást talál arra, hogy erős, befogadó intézményeket teremtsen békét az országban. Úgy gondolom, hogy egyértelműen kimondhatjuk, néhány megszólalótól eltekintve, a parlament támogatja ezt a nyilatkozatot, Elős, elsősorban a humanitárius folyosók megnyitását, a humanitárius segélyeljuttatás érdekében, az azonnali tűzszünet kihirdetését, és hogy a politikai útra visszatérjünk, nemzeti konferenciát hívjanak össze az ENSZ bábáskodása alatt. Ezt mindannyian támogatjuk, és úgy gondolom, hogy ez remény lehet a libiaiak számára, hogy valaha még eh, egy valódi országban békében élhetnek. Köszönöm. Kiitokset eh, korkealle edustajalle tästä puheenvuorosta ja tästä keskustelusta, joka nyt on... Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőinek nyilatkozata következik a Golán fenség izraeli területként való elismerése az USA által valamint a cisjordániai telepek lehetséges annektálása témájában. Uh, uh, Két eltérő dolgot igyekszünk kezelni ez a vitával. Az 1967-es háború az eredete ennek az egésznek, másrészt pedig van az Egyesült Államok kormányának egy döntés, egy izraeli területként ismerik el a Golán fensíköt, és ezzel összefügg valahol az izraeli telepítési politika a nyugati bankon. A két témát külön szeretném megvizsgálni. Először is az elismerés témája. Az Európai Uniónak világos az álláspontja ebben a kérdésben szeretnénk megismételni, hogy ismét már többször megtettük, az Európai Unió nem ismeri el az izraeli szuverenitást olyan területek kapcsán, amelyeket 1967. június óta foglaltak el, ez a nemzetközi joggal összhangban van, és az, ez az ENSZ idevágó határozatainak is eleget tesz. Ez vonatkozik tehát a Golán fenségre is. Március 27-én kiadtam egy nyilatkozatot a 28 tagállam nevében, ezzel világosá tettük, hogy a Golán fencsíkkel kapcsolatban az Európai Unió álláspontja, és ez nem változott meg. Ezzel párhuzamosan őt Európai Uniós tagállam, Egyesült Királyság, Németország, Belgium, Lengyelország, Franciaország közösen kifejezésre jutotta a véleményét ugyanilyen irányba. Ők az ENSZ biztonsági tanácsában vannak pillanatnyilag, és ez azt jelenti, hogy egy hangon tudtunk beszélni, ez ezúttal is megtörtént. Persze nem csak most történt ez meg, szeretném elmondani az őt ENSZ biztonsági tanácsban ülő tagállam koordinálja a pozícióját, és, de természetesen előtte másokkal is beszélnek, és utána ők öten közösen képviselik ezt a kialakított álláspontot, koordináljuk az a tagállamok pozícióját, és a biztonsági tanács egyre inkább nyitottabb ezzel kapcsolatban, és van egy felelősségünk Európai Uniós tagállamként a nemzetközi rend megőrzésében. Most visszatérve a mai napi rendre, a második téma, amiről beszéltünk, az izraeli kormány telepítési politikája. E, itt most nem kívánok egy jövőbeli politikára, kormányra kitérni ebben a kérdésben, mert még nincsen kész kormányuk pillanatnyilag, még meg kell alakulnia, de az elmúlt hónapokban azt figyeltük meg, hogy az izraeli telepek e, tovább terjeszkedtek, több mint 4500 új épületet terveznek építeni ezen a területen. Ezzel kapcsolatban közé tettünk egy véleményt, amely szerint illegálisnak nem tartjuk ezt a nemzetközi jog értelmében, és a két államos megoldást tartjuk továbbra is a megoldásnak valójában ez nem tűnik el, és lépésről lépésre ebbe az irányba kell haladnunk az Európai Unió számára fontos, és ebben egységesek is vagyunk, és világosá is tesszük, hogy a két államos megoldás elhagyása, elengedése káoszt jelentene nem csak a Szentföld esetében, hanem az egész régió esetében, és itt a válság, amelyet az elmúlt néhány éve megfigyeltünk, ez még erősödni fog, egyébként pedig könnyen kicsúszhat az ellenőrzésünk alól az ottani helyzet, és az egész régiót még instabilabbá teheti, bár már most is instabil. El kell mondani, hogy a kétállamos megoldás és egy palesztin állam létrehozása, ez a, következik ebből az egész arab világban túlnyomó többséget élvez és támogatást élvez, és úgy gondolom, hogy ezzel komoly ellenállással nem számoltak az arab világban ebben a kérdésben. Továbbra is megőrizzük ezt a lehetőséget, újabb tárgyalási lépéseket keresünk, és arra buzdítunk, hogy ezeket tegyék meg, hogy sikeresen képviseljenek minden nemű jövőbeli tervet az izraelik és palesztinok, a nemzetközi elismert paraméterek alapján. 1967-es határokról szoktak itt beszélni, területcserét is be lehet vonni kölcsönösen, és a két államnak közös fővárosa lenne Jeruzsálem. Emellett tart ki az, az Európai Unió, és a továbbiakban is kitartunk emellett, mint úgy mondjuk az 1967 előtti határok változtatását csak akkor fogadjuk el, ha valamennyi fél egyetértett ebben, és a megoldás Jeruzsálemet is magába foglalja. Ez egy nagyon egyszerű álláspont, de egy reális értékelésen alapul kint a terepen, mert a kétállamos megoldás, hogy úgy mondjam, alapvető fontosságú a béke szempontjából, a biztonság szempontjából, Izrael biztonsága szempontjából is, és a demokrácia is hozzá alá ez, mind a palesztin, mind az izraeli demokrácia szempontjából. Alapvető fontosságú, hogy garantáljuk, garantálják az izraelik és a palesztinok számára a gazdasági növekedést a jövőben, és a kétállamos megoldás ezt szolgálja. A béke, a biztonság, a gazdasági növekedés szempontjából az egész régióban fontos lenne a kétállamos megoldás, hogyha nem javul a helyzet, akkor romlani fog. Ez is világos, ismerjük ezt a helyzetet az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kísértük, és meggyőződésem, hogy ezt a perspektívát életben kell tartanunk, ez a legbátorítóbb és leggyümölcsözőbb hozzájárulás, amit mi adni tudunk a stabilitás, a biztonság érdekében az egész régióban. Ezt fogjuk tenni tehát a következő hónapokban is, mindazokkal, akik a hajlandóak részt venni ebben elkötelezetten a fenntartható béke megteremtésében. Ide tartoznak az arab partnereink is, el kell, hogy mondjam, az elmúlt hónapokban lehetőséget kaptunk arra, hogy az Arab Liga vezetéségével is találkozunk. Az EU-Arab Liga csúcs találkozóra szeretnék emlékeztetni Egyiptomban volt, ez nem régiben, ezen is részt, én is részt vettem ez néhány héttel ezelőtt történt ez, és el kell, hogy mondjam, az Európai Unió pozíciója a kétállamos megoldás a Golán fenség kérdésében is minden bizonyal az egyik olyan fontos elem volt a tárgyalások során, amely meggyőző volt, és amely úgy is marad a jövőben, amikor ilyen nehéz időszakokban ez például összeköt bennünket. Éppen ezért várom a további együttműködést ezekben a konkrét kérdésekben az arab államokkal, hiszen a béke és a biztonság kulcsa ez ebben a régióban, sőt az egész mediterrán régióban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, főképviselő asszony. Ezek után megadom a szót a néppárt nevében Krisztián Preda. Köszönöm szépen, főképviselő asszony. A frakciónk ellenezte, hogy megtartsuk ezt a vitát. A Golán Fensikkal kapcsolatos álláspontunk egyértelmű. A BT, az NSBT vonatkozó határozatát kell elismerni. A Trump kormány döntése semmit sem változtat valójában a helyzeten, ott helyben, és Cisjordánia helyzetén sem változtat semmit, tehát igazából semmiféle okunk nincs arra, hogy változtassunk az álláspontunkon, csak a szélső bal kívánja ezt igazából. De, hogyha megvizsgáljuk eh, Izrael államát, illetve hogy a Golan fencsíkon, illetve annak környékén mennyire eh, mm, instabil a helyzet, akkor bizony Izrael eh, stabilitását is szem, szem előtt kell tartani, és a sita, ott élő sita kisebbségnek a helyzetét. Köszönjük szépen, Preda úr. Elena Valenciano másfél perc kap szót. Es que lo que está sucediendo eh, entre Israel y Palestina. Ami Izrael és Palesztina között zajlik, azt a Trump kormányzat kihasználja, és Netanyahu-nak már régóta segítséget nyújt az amerikai kormány. Lehet, hogy Breda urat ez meglepi, vagy Breda urat ez meglepi, de azért az sem mindegy, hogy mi mit csinálunk. Miért vagyunk ennyire visszafogadtak abban, hogy elítéljük az izraeli által elkövetett nemzetközi jogsértéseket? Továbbra is engedjük, hogy az USA és Izrael lábbal tapossák a nemzetközi egyezményeket. És túl szerények, túl visszafogottak vagyunk, és elszentek is, mert másoktól pedig be, ta, elvárjuk ezek betartását. Az első beszédeim egyike, amit itt elmondtam a parlamentben, is az izraeli-palesztin konfliktusról szólt, és most ez az utolsó beszédemnek tűnik az időszak vége előtt, és nem léptünk előre semmit sem ez alatt az időszak alatt képtelenek vagyunk a nemzetközi jogot érvényesíteni, a két állami megoldást ugyancsak képtelenek vagyunk érvényesíteni. Itt lenne tehát annak az ideje, hogy hangosabban és erőteljesebben hallassuk hangunkat. Hát köszönjük szépen, Valenciana asszony, az egyszer frakció nevében Belder úr másfél percben következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha jártak már a Golán fennsíkon, akkor értik és tudják, hogy mennyire fontos Izrael biztonsága szempontjából ez a terület. Hogyha jártak már a Golán fennsíkon, akkor láthatják, hogy ott van a szomszédban Szíria, Irán, Hezbollah. Hogyha ezt mind-mind komolyan vesszük, akkor tudhatjuk, hogy olyan terroristák élnek rögtön a, a szomszédságában, Izrael szomszédságában, akik szeretnék eltörölni a föld színéről az egész, az egész Izraelt, az egész zsidó államot. Nos, izraeli területként ismert el Amerika a Golán fensíkot, ez egy fontos döntés volt, ugyanakkor meg kell találnunk a békét, a békéhez vezető utat bibliai kötődéssel bírnak a, bír a zsidó nép ehhez a területhez. Éppen ezért, elnök asszony, nem szabad szelektíven értelmezni a nemzetközi jogot, és el kellene ismernünk a Golán fensíkot izraeli területként, ahogy, ahogy azt a, a szövetségesek teszik, a szövetségeseknek ez a dolguk. Köszönjük szépen, Belder úr! Következik az ALDE frakció neveben Waldmans asszony. De de... Köszönöm szépen, elnök asszony. Főképviselő asszony, roppant aggasztó a helyzet Izraelben. Aztól tartok, hogy egyre több minden arra mutat, hogy Izrael feladni látszik a két államon alapuló megoldást. Benjamin Netanyahu szeretné kiterjeszteni Izrael szuverenitását eh, Cisjordániára is, ez azt hiszem, hogy egy eh, mérföldkő lehet. A béke folyamat egyoldalúan háttérbe szorul, az amerikaiak döntése nem vagyok benne biztos, hogy hozzájárul a helyzet megoldásához. A nemzetközi joggal visszaélnek, és ezt most úgy tűnik, hogy mégis elfogadjuk, vagy legalábbis elnézzük. Főképviselőasszony nem lenne jobb, hogyha sokkal határozottabban és hangosabban hallatná az Európai Unió hangját. Mi már letettük a voksunkat a 67-es határok és a két állam alapú megoldás mellett, két egymás mellett békében élő állam mellett. A Trump kormány döntése és nyilatkozata, nem tudom, hogy mind változtat, van új tervük. 37 állam küldött önnek tegnap levelet. Azt hiszem, hogy Európából ez egy fontos jelzés. Mi pedig azt kérjük öntől, hogy szólaljon fel Európa nevében határozottan és hangosan, miszerint egyetlen egy megoldás van ebből a helyzetből, ez pedig a két államon alapuló megoldás. Könyörgöm, kérek, hogy erre figyeljen oda. Köszönjük szépen. Most pedig megadom a szót a következő hozzászólónknak, aki a GUE nevében Marisa Matias. Egy perce van. Köszönöm, elnök asszony. Tény, hogy ez a helyzet már régóta fennáll, és időről időre eszkalálódik, ami persze mindig alása a béke folyamatban elért eredményeket a közel-keleten. A palesztin területek eleve megszállás alatt vannak, de az izraeli miniszterelnöknek ez nem elég. Nem hiszem, Magarini asszony, hogy elég, amit az EU mond és csinál. Meg, társulási megalapodásunk van izrael nem lehetne ezt felfüggeszteni? A 67-es határok megvédése még mindig feltétel kéne, hogy legyen az együttműködéshez. Konkrét, aktív fellépés lenne szükség. És Préda úrnak pedig azt mondanám, hogy amikor az emberi jagokat említjük, akkor hát nagyon álszentnek is lehet lenni. Én úgy gondolom, hogy ezek univerzális értékek, és nem attól függenek, hogy éppen melyik kormányal vagyunk jó viszonyban elnök. Köszönöm szépen Matthias asszonynak. Kérem, hogy ne kiabáljanak itt a teremben, bármikor lehet kékkártyás kérdést föltenni rendezett körülmények között. Most Auken asszonynak adok szót a liberális frakcióból. A zöld frakcióból. Köszönöm szépen, Magarini asszony, hogy világosan nyilatkozott. De az a baj, hogy csak nyilatkozunk, csak szavakat használunk, szavakkal nem lehet Izraelre hatni. Tudjuk, hogy Izraelre csak a tettek hatnak. És tegnap említette egy korábbi miniszterelnök, hogy a, az ENSZ 2334-es számú állat, állatfoglalása nem csak írat malaszt, hanem érvényesíteni kell azt. Ennek van jogi módszere, ez sok mindent érinthet, oktatást, gazdaságot. Látjuk, hogy a telepesek terjeszkednek, és ha ezt nem állítjuk meg, akkor mindkét felet elveszítjük, Izraelt is, mint kereskedelmi partnert, és az arab világot is. Tehát a szavak most már nem érnek semmit, a jogi útra kell, és a tettek mezére kell terelni a dolgokat. Köszönjük szépen, Auken asszony. Következő felszólalónk Maria Arena asszony a szocialista frakcióból. Köszönöm, elnök asszony. Az európai külpolitika soha nem volt annyira szemben álló az amerikai külpolitikával, mint manapság. És Európának ki kellett állni Irán mellett, a szolidaritás mellett, most a palesztinok mellett. Izrael és az USA szorosabbra fonták kapcsolataikat, de közben az izraeli kormány a szélső jobb irányába tolódott el, és amióta Jeruzsálemet is az USA elkívánja ismerni, vagy el is ismerte fővárosként, azóta nagyon egyoldalúak ezek a lépések. Izrael szuverenitása a Golán fensíkon nem érvényesíthető, de a Fehérház ezt el akarja ismerni, ezt meg kell előzni. Tegnap ennek konkrét jelét is láttuk. Szerintem az Egyesült Államok most már rogue state módjára működik, és alása a multilateralizmust világszerte nem csak kereskedelmi területen, a politika, a diplomácia területén is. Úgy tűnik, hogy nem él az Európai Unió a lehetséges eszközeivel. Itt minimum szankciókról kéne beszélni, mert egyébként a két állami megoldásnak az utolsó esélye is elvész és egyre távolabbra kerül. A mai izraeli politika, az anexiós politika sajnos ebbe az irányba hat. Európának itt magához kéne ragadni a kezdeményezést és visszaterelni a folyamatot a megfelelő medelbe. Arena, mutta nyt... Köszönöm szépen, Aréna asszony. Preda úr egy kék kártyát mutatott, Arina asszony elfogadja a kérdést. 30 másodperc. Kedves Maria azt mondta, hogy egy rogue state az Egyesült Államok. Amerika és Európa kapcsolatában szerinted ez, ez bármiféle javulást hoz? A szocialista párt baloldala, illetve szélső bal felelősen jár el? Szerint, szerinted, és megfelelő légkört teremtünk így az amerikaiakkal fenntartott kapcsolatokban? Kedves Maria, mit gondolsz erről? Kedves Dan, kedves Préda úr, az amerikai Egyesült Államok nem kérte ki a baloldal véleményét, mielőtt fityet hányt a nemzetközi jogra, sőt, biztonsági okokból tiltotta be az alumínium importot, Fittyet hány a nemzetközi szerződésekre, nemzetközi jogra, elismerte a Golán fensíkot izraeli területként, megint csak nemzetközi jogot semből vette. Nem mi teremtünk rossz légkört az európai-amerikai kapcsolatokban. Bocsánat, Dan, de nem az európai baloldal választása az, hogy bármiféle módon dörgölőzzünk Donald Trumphoz. Köszönöm szépen Preda úrnak, Aréna asszonynak is egyaránt. Többen is jelentkeztek a spontán felszólalások keretében. Egyszerűen túl sokan, hogy úgy mondjam, mert időből pedig szűken vagyunk. Nos, akik a korábbi vitában már hozzászólhattak a spontán felszólalások között, azok most már nem fognak szót kapni. És azok, a, viszont akik nem voltak a teremben mindeddig, azok sem kapnak szót. Csak akik, tette arra az és remélem a főképviselő asszony is kellő időt kap majd a reakcióra. Minden esetre elsőként Salafranca úr kap szót. Egy percben. Főképviselő asszony, elnök asszony, hölgyeim és uraim, nagy barátai lehetünk Izraelnek, de ez nem jelentheti azt, hogyha az amerikai elnöknek valami eszébe jut, hogy az Európai Uniónak meg kell változtatni a viselkedését, akkor mi ezt meg is, meg is tesszük. És vonatkozik ez Jeruzsálem státuszára, és vonatkozik az ENZ idevágó határozatára is illetőleg vonatkozik ez a Golán fensík szuverenitására is, és a telepek kiterjesztésére is a nyugati parton összességében arról van szó, hogy minden egyes lépés a nemzetközi konszenzust ássa alá, és ezt a konszenzust ö, könnyű tönkretenni és nehéz megteremteni a közel-keleten, és a két államos doktrína ezek után még nehezebbé válik. Mi azt gondoljuk, hogy két állam biztonságban, békében éljen egymás mellett. Ez jó lenne Izraelnek és a palesztin népnek is. Köszönöm szépen, Szalafranka úr, Annelise. Igen, tisztelt főképviselő asszony, elnök asszony. Hálás vagyok a főképviselő asszonynak azért, hogy Európa Trump hibáját nem követheti el a nemzetközi jogot megsérteni, és itt a Golán elismerni az Netanyahu választási győzelmével a haladást nehezen tudjuk elképzelni a béke folyamatban a nyugati part anexióját folytatni szeretnék, és a Golán fensíkon is megmaradnak, miután a választási harcban az ország megosztását tovább folytatta az Európai Uniónak ilyen forgatókönyv mellett. A mostani izraeli kormányjal kapcsolatos kül- és kereskedelmi politikáját meg kell kérdőjeleznie. Nem állhatunk rendelkezésre, amikor hosszú távú annexióról van szó az EU-nak a Trump elnöksége alatt, és ezt az államot elveszítettük a kétállamos megoldásban, a béke érdekében. Most azt mondom, hogy legyünk világosak, mi szerint az Európai Unió a nemzetközi jogi státusz quo mellett kitart, és az üzenetünket is meg kell őrizni. Európa nem helyezheti át nagykövetségét Jeruzsálemben, mint az USA tette, és a főképviselő támogassuk a parlament részéről is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lic úr, Anegérike úr. Az egész bibliai története Izraelnak a zsidó nép származási helyére nyúl vissza. Tehát Isten áldása Izrael népének, hogyha Golán fensikről, a nyugati partról beszélünk, ezt csak úgy tehetjük meg, hogy megnézzük Izrael tényleges biztonsági helyzetét. De hát Európa erősítette Iránt. Irán behatul Szíriába, és a teljes kockázatot növel Izrael számára a Golán fensíkon. Medina, Mekka védelme természetesen magától értetődő. Másrészt viszont, hogyha Izraelről van szó, elkezdünk más nyelven beszélni. Mi európai partnerként arra kell törekednünk, hogy a hatalmak egyensúlya alakuljon ki, és a békét kell a régió számára szem előtt tartanunk. A hár, három monetista ö, egyház együttélését kell lehetővé tennünk ezen a területen. Éppen ezért egyetlen megbízható partnerünk van, ez a zsidók népe, Izrael az egyetlen jogállam, amely már több ezer éve jogrendszert, jogrendet őriz meg, amely közel áll a milyenkhez, és mi ön számunkra is a biztonsági helyzet jó példa lehetne. Hát úgy gondolom, hogy az sem, az arab országok 800-szor akarnak, mint Izrael, semmi okuk arra, hogy előzzék az Izrael lakossága a területről. Gerike úr, egy percet adtok, akkor nem lehet másfél percig beszélni. Róza Demátónak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt az utolsó plenáris ülésen is miről beszélünk, az amerikai támogatásról, amit biztosít a nemzetközi jog megsértéséhez. Netanyahu számára. A palesztin területeket szállnak meg, olyan területeket, ahol arab lakosság él. A 497-es rezolúció megsértése ez. És hogyha ez a, ezek a lépések folytatódnak, az aggod, aggályos számunkra. Úgy tűnik pillanatnyilag, hogy a két államos megoldás valamiféle intellektuál megoldás, pedig nem erről van szó, ez az egyetlen megoldás. Így tudjuk megszüntetni a konfliktust. Aggódunk a nemzetközi jog megsértése miatt ebben a térségben, és úgy gondoljuk, hogy ki kell tartani az 1967-es határok mellett. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy palesztin férfiakat és nőket egyszerűen elüldöznek az otthonukból, a házukból, és kétségbeesett helyzetbe sorolják őket, sodorják őket. A palesztinok emberi jogot, lá, jogait lábbal tiporják, az állítólagos egyetlen demokrácia ezen a helyen. Köszönöm szépen, Milan Zverg Köszönöm szépen. Főképviselő asszony. A béke folyamat már évek óta válságban van. A két államon alapuló megoldás hogy a két nemzet, két állam megoldás megvalósulása egyre kevésbé valószínű. Ebben a tekintetben bizony nem túlságosan együtt működő Izrael sem, úgy tűnik, hogy, és úgy tűnik, hogy Amerika sem. Ugyanakkor Az Európai Uniónak sokkal aktívabbnak kellene lennie ezen a területen. Az, hogy Amerika támogatja Izraelt az egyik oldalon, Európa pedig Palesztina oldalára áll, ez nem fog azt hiszem működni. Így nekünk nem ilyen szereplőnek, hanem közvetítőnek kellene lennünk. Köszönjük, Zver úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Ennek a háznak az a felelőssége, hogy kiegyensúlyozott legyen, főként a választási kampányra készülve. Jó, hogy beszélünk a Golán fensíkról ma. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy milyen óriási biztonsági kockázattal néz ö, ö, szembe Izrael, a Hezbollah, a síta milicisták, ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ahhoz, hogy valóban kiegyensúlyozottak legyünk, az izraeli biztonsági szempontokat is figyelembe kell venni. Kedves kollégák, javítsanak ki, ha tévedek, de igazából ennek a vitának nem sok haszna van, hiszen a helyi viszonyok nem változnak, és az Európai Unió álláspontja pedig régóta változatlan és ismert. Köszönjük szépen, Krisztea kollega. Branislav Skripek jön. <clears throat> Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent hallani Izrael szemben a mai napon számos vádat fogalmaznak meg, és a kollégák sok mindent mondanak. Itt különbözőképpen szólnak hozzá a következményekről is, amelyek keletkezhetnek az izraeli lépések után. Én ezt nem tartom teljesen helyesnek. Két megjegyzésem van. Izraelnek igenis joga van ahhoz, hogy megvédje magát, a nyugati partot ellenőriznie kell, mint ahogy a Golán fensikot is, ez egy neurologikus pont, mielőtt a sok ellenséges haderő megtámadhatná Izraelt. A történelem megtanított bennünket arra, hogy mit jelent a Hezbollah, milyen terrorista akciókra képes, és Izrael nem ignorálhatja ezt. Éppen ezért lépéseket kell tennie, hogy a polgárok biztonságát garantálni tudja. A számok pedig magukért beszélnek, legalábbis jobban szólnak, mint a politika. Az izraeli vállalatok több mint 200 ezer arabot alkalmaznak nagyon jó bérért. Köszönöm a figyelmet. Kétos erostia, Skripek. Köszönjük szépen. Skripek úr, végül pedig ez kolléga. Köszönöm. Jeruzsálem fővárosként való elismerésével és az amerikai nagykövetség áthelyezésével az USA és az izraeli kormány újabb provokációt valósított meg, és a Golan fensík izraeli területként való elismerése ugyanilyen provokáció. Láthatóan az USA újra gondolta kelet közel-keleti politikáját, és ezt az egészet nagyobb geopolitikai kontextusban kell látni, az oroszok az irániak miatti fenyegetéssel összefüggésben. A Syriza nem ö, tudja érvényesíteni a palesztinok védelmében kifejtett tevékenységét. Úgy teszünk, mintha nem lenne ez probléma. Sokkal több szolidaritásra lenne szükség a palesztinok felé Európa részéről. A palesztin állam elismerése nem történhet meg úgy, hogy egyre több területet eltulajdonítunk tőlük. Papadimulis úr kap szót. Kérem, köszönjük, hogy elmondta, amit gondolt, és akkor Mogherini asszonynak adjuk meg a szót. Világosan újra elmondanám, amit már egy párszor itt kifejtettem. Az Európai Unió Izraelt stratégiai partnernek, barátnak tekinti, a palesztinokat, a palesztin hatóságot is barátnak tekinti, és az USA-t is továbbra is barátnak és partnernek tekinti. Ez nem jelenti azt, hogy ebben a témában a politikánkat megkívánnánk változtatni. A mi politikánkat az a meggyőződés vezérli, hogy szerintünk a régió valamennyi szereplőjére számára az lenne a legjobb megoldás, hogyha a két államiság modelljét követnék. Ez nem változott meg. Világosan és egyértelműen újra meg újra megerősítjük álláspontukon, de ez nem jelenti azt, hogy ellenfélnek tekintenénk akár az usa akár Izraelt, csak egyszerűen hiszünk abban, amiben hiszünk, és azt nem adjuk föl. idea that you can change borders with the use of military force is a az erős, annak nem szabad, aki erős, annak ezt nem szabad még külön fitoktatnia is. És ezért gondoljuk azt, hogy a Golan fensík tekintetében is fenntartjuk véleményünket, a nemzetközi joggal összhangban úgy gondoljuk, hogy ez egy megszállt terület, és nem tartozik Izraelhez. Ez egy jogi álláspont, amit egyébként mindenki el kéne, hogy fogadjon.